Uh, Akkor folytassuk a munkát. Üdvözlök mindenkit a Foglalkoztatási Sakbizottság megbeszélésén, a vitán mondhatjuk, amit az Európai Szociális Alap Pluszról fogunk folytatni. Először is az előadónak adom meg a szót, uh, Hontányi asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, először is szeretnék mindenkit szívből üdvözölni, és gondolom, hogy kellemesen töltötték a nyári szünetet. Nézzük akkor a munkát, minden erőnkkel neki kell, hogy kezdjünk, és meg kell próbáljuk, hogy úgy dolgozzunk, hogy még a mandátumperiódus vége előtt elfogadjuk ezt a dokumentumot. A tervezett tárgyalását folyamatnak megkezdése előtt, meg a módosítók előtt, hadd mondjam el, hogy teljes mértékben alapvetően egyetértek a bizottsági javaslatával, erről már beszéltünk, különösen azzal, hogy különböző alapokat összevonjunk annak érdekében, hogy szinergiák és nagyobb rugalmasság legyen. És természetesen vannak olyan konkrét aspektusok is, amit az egyes országokkal kapcsolatban figyelembe kell venni ahogy ezt az európai szociális pillérnél már meghatároztuk, ez nagyon fontos. Nyár előtt elhangzott az is, hogy a beterjesztett jelentés a legfontosabb területeket lefedi, de majd a módosítók az egyebeket kiegészítik, amelyek mindig egy irányba kell, hogy mutassanak. Ezt is e, érintettem már a korábbiak során. Tényleg nagyon kevés időnk van, és hogyha jó jelentést akarunk, amely megfelelően hozzájárul a szociális helyzethez, foglalkoztatáshoz, és hogyha nagy támogatást is szeretnénk, akkor muszáj együttműködnünk. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ma délután meghallgassuk, mi az önök álláspontja, mi az, ami aggasztja a kollégákat. Óriási kihívások vannak a szociális területen, a munkaügy terén. Ezekre válaszokat kell találnunk, különösen az ifjúsági munkanélküliségre gondolok, és az úgynevezett NIET fiatalokról, és azokról, ami a különböző régiók közti különbségeket illeti. Van egy nagyon fontos az, az integráció és a betagozódás kérdése, a szociális alap plusz ezt kell, hogy erősítse. A... Nagyon fontos, hogyha, hogy ezeket a területeket is erősítsük. Mint mondtam, a különböző alapok összevonása a szociális alap pluszban egyszerűsített és rugalmasabb eljárásokat fog adni, nagyobb haszonnal jár a kedvezményezettek számára, és olyan szinergiák is keletkeznek, amelyel sokkal erősebben lehet a súlypontokat meghatározni. Nézzük akkor a fiatalokat. Ők azok, akik az Európai Unió jövőjét jelentik, de mégis magas az ifjúsági munkanélküliség. Ezt is tudjuk. Kétszer olyan magas, mint az átlagos munkanélküliség. Ezzel foglalkozni kell, mert ha nem, akkor a kohéziós problémák adódnak, ami a fenntarthatóságra is óriási fenyegetést jelent. Jelenre, jövőre, a jóléti államok jelenére és jövőre, és az általános jólétre. Úgyhogy nagyon fontos eszközökre van szükség a fiatalok munkaerőpiaci betagozódásával, és azok a fiatalok, akik a, azokban az országokban, ahol a magas a munkanélküliségi, ifjúsági munkanélküliségi arány, azoknál nagyon fontos, hogy elfogadjuk azokat az a javaslatokat, amelyek a, az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére vonatkozó forrásokat 10-ről 15 százalékra emelik. Ez nagyon fontos a 18-29 év közti korosztályra. A szegénység, szociális kirekesztettség és olyan kérdések, amelyekről beszélni kell. Pozitívumnak tekintem, hogy a bizottság a források 25%-át akarja rendelkezésre bocsájtani, de nem vagyok biztos abban, hogy ez, ki, ez elegendő lesz. Persze tudom, hogy a források korlátozottak, de azt hiszem mégiscsak ki kellene egészíteni ezt a 25%-ot legalább 2%-kal, ami kizárólag a, az alapvető ellátásra kerül majd. Függetlenül attól tehát, hogy mely országban vannak a fiatalok, a szegénység, szociális kirekesztés ellen fel kell lépni. A mindenkori országban jelentkező szegénységre és kirekedésre. Persze az intézkedéseket a, ennek a harcnak a keretében különböző formában lehet majd meghatározni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a nem kormányzati szervek részvételét segítsük ebben a, ezen a szakterületen a kirekesztett közösségekkel, a romákkal, a konkrét szegénység kérdésével foglalkozó szervezeteket segítsünk, hiszen ezek azok a szervezetek, amelyek az igényeket is leginkább ismerik. És van még valami. Az alapfeladata az is, hogy az esélyegyenlőséget, a megkülönböztetés mentességet erősítse, a munkaerőpiaci hozzáférést és a munkaerőpiacon maradást erős segítse. Hogyha a, a jelenlegi régiók közti különbségeket, szakadékokat csökkenteni akarnánk, ha integratív, egységes növekedést akarunk, akkor három irányban kell dolgozni, gazdasági, szociális és területi értelemben. Nagyon fontos ez, azokról a problémákról van ugyanis szó, amelyek földrajzi, demográfiai jellegűek, infrastruktúrális deficiteket jelentenek, és amelyek mind kihatnak a munkai erőpiaci helyzetre, és természetesen nem szabad megfeledkeznünk a lakosság korosodásáról is. A területi specialitásokat, hogyha megnézzük, illetve hogyha ezeket nem kellőképpen vesszük figyelembe, akkor nem tudunk előrelépni. Ezek a legfőbb javaslatok, elnök asszony, amelyeket az első tervezetbe bevettem. Ahogy elmondtam, a nyár előtt már további módosítókkal kívánjuk ezt bővíteni, de az előadó irányát nem változtatnánk meg. Köszönöm szépen, remélem, hogy mielőbb hozzá tudunk kezdeni az érdemi munkához is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bevezetőt. Most pedig nézzük az árnyék előadókat. Olaszországból eh, Benefár úr, a Olaszország SND. Grazie, Presidente. Grazie molte alla... Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönet illeti Veronika Lopefontanyi Fontanyi kolléganőt is a tervezet, a jelentős tervezet bemutatásáért, amit az imént hallhattunk. Már előre bocsátanám, hogy nagyon sok megemlített ponttal egyetértek, és azt gondolom, hogy ezzel megvetettük az alapkövét a gyors és hatékony szakbizottsági munkának, és nagyon gyorsan kell ugye dolgoznunk, nem sokára itt vannak az európai választások, tudjuk, hogy ezen a dosszén addig dolgoznunk kell, illetve a közös politika egyéb dosszéi és komoly technikai és összetett kérdéseket rejtenek magukban, és hát politikai szempontból is kényes témákról van itt szó, a szociáldemokraták mindent meg fognak tenni, hogy itt eredményre jussunk, és abban is biztos vagyok, hogy Veronika Lope Fontanyi és az Európai Parlament ambiciózus álláspontját képviselni tudja majd a tanácsal szemben is, és később majd belemegyünk a részletekbe. Most néhány számomra központi jelentőséget bíró pontot vetnék fel. Legelőször is úgy vélem, hogy az új ESF plusznak nagyon hatékonynak kell lenni, és a leginkább rászorulókhoz kell eljutnia az Európa Szociális Alap plusznak, ez pedig le kell vonni a tanulságokat az előző programozási időszakokból, és lehet, hogy radikális lépésekre, módosításokra is szükség lesz. Mindenek előtt egyszerűsíteni kell, különösen a végrehajtást közös célunk kell, hogy legyen az, hogy, hogy erősítsük a az abszorpciós képességet egyáltalán a helyi sajátosságokhoz kell igazítani, a fellépéseinket, a hozzáférést meg kell könnyíteni, a bürokratikus terheket, enyhíteni kell mind a hatóságok, mind pedig más érintett felek számára. Ehhez a partnerség elvére fogunk támaszkodni, és továbbra is abba az irányba kell mennünk, amelyet már az előadó is mutatott számunkra. Ezen kívül pedig a program territoriális dimenzióját meg kell védenünk, sőt meg kell erősítenünk, a helyi önkormányzatok, a regionális önkormányzatok és a civil társadalom, a szociális partnerek bevonását kell erősítenünk, mind a tervezés, mind a monitorozás szempontjából fontos ez. A szakbizottság azt javasolja, hogy az ESF plusz az európai szemeszterrel is összehangolásra kerüljön, különösen a szociális jogok pillérének fényében fontos az, hogy változtassunk a szociális alapon, és fontos, hogy a tagállamok nemzetgazdasági és eh, szocioekonomiai kritériumait eh, szem előtt tartsuk, a konvergenciát ezeken a területeken erősítsük az ESF bevetésével. Itt valóban a valós szükségletek eh, kielégítését kell segítenünk ezekkel a forrásokkal. Nem szabad, hogy egy újabb masinériát indítsunk be, ahol egyszerűen az európai szemeszter követelményeit betű szerint, de nem átláthatóan tartatják be. Az ESF plusznak ezen kívül, amit említettem, szorosabban kell kapcsolódnia az európai jogok szociális pilléréhez, a szociális partnerek bevonásával lehet ezt elérni, hogy egyfajta szociális európai szemesztert vezessünk be, ez lenne kívánatos, így például minőségi mutatókat is ki kellene dolgoznunk, a szociális eredménytábla megfelelő használata és szociális szempontból is országspecifikus ajánlások kidolgozása lenne, ami eredményre vezetne e tekintetben. Aztán nagyon fontos az ifjúsági garancia jövőjét biztosítani az ESF Plus, az fiatalok foglalkoztatását is fő célkitűzésként tűzi ki. Nyilvánvalóan egyszerűsítenünk kell ezt az eszközt, hiszen nem sikerült igazán komoly eredményeket felmutatni. Egyszerűen a végrehajtás és az igazgatás területen még túl sok a probléma. Most meg kell ragadni a lehetőséget, hogy az ifjúsági garanciát erősítsük az elmúlt évekből leszűrt tapasztalatok alapján, de ez csak akkor válik lehetségesé, hogyha továbbra is prioritásként kezeljük a fiatalok munkanélkülösségének felszámolását, és hogyha integráljuk a forrásokat. És egyébként itt nem csak foglalkoztatásról van szó, hanem ennél átfogó megközelítés kell a szociális szolgáltatások, a lakhatáshoz való hozzáférés is ide tartozik, és és remélem, hogy támaszkodhatom a kollégák árnyék előadók támogatására, és még egyszer köszönet Fontanyi előadóasszonynak. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót Ulrike Trebéziózusnak az ECL frakció nevében. Öné a szó? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönet illeti López Fontanyi előadasszonyt, és ez a javaslat, ahogy ezt hallhattuk is tőle, nagy részt a bizottság javaslatra támaszkodik. Az, hogy itt most egy olyan jelentésről beszélünk, amely elsősorban az ügynökségek szervezetbeli átalakítását célozza meg, amelyek a bizottság eh, égisz alá tartoznak. Úgy gondolom, hogy ez, ez egy nagyon észszerű irány, és eh, valóban jó lenne, hogyha másképpen hatékonyabban tudnánk átszervezni a munkáját ezeknek a hatóságoknak, mind a lakosság, mind a gazdaság számára ez lenne a célra vezető. Nehezebb a helyzet, hogyha a bizottság mérlegelési jogkörét akarjuk bővíteni a források elosztásában, vagy át akarunk csoportosítani forrásokat. Hiszen itt rugalmasságról beszélünk, uniós prioritások, ökonomiai szempontok alapján történő átcsoportosításról beszélünk. Juncker elnök úr úgy elmondta, hogy kevesebb pénz úgymond gazdagabb Országok városok, gazdaságú országokban, mint például Németország, miközben ezek az országok is problémákkal küzdenek, és nem elfogadható, hogy ott keves, kisebb, alacsonyabb beruházásokra kerül sor, azért, mert az uniós forrásokat más irányítjuk. A fiatalok munkanélküliségével foglalkozó kezdeményezés esetében tudjuk, hogy sok országban nem megfelelőek az ezzel foglalkozó intézményi berendezkedések, és sokszor tudjuk, hogy olyan válságban lévő országokra beszélünk, ahol nem tudják ezt, ezeket a forrásokat felvenni. Éppen ezért nem látjuk értelmét annak, hogy jól működő országok, mint országban, Németországban viszont mégis csökkentenék ezeket a forrásokat. Aztán Szedorra asszony azt is kiemeli, hogy nem kívánja változtatni azon alapoknak a forrás amelyek szintén érintettek ezzel a területen. Mi szeretnénk, hogyha ezek továbbra is jól működnének, és azt is szeretnénk, hogyha valamennyi régió továbbra is támogatható státusszal bírna, és jogosult lenne a támogatásokra. Aztán kérdés az, hogy harmadik országbeli állampolgárok esetében is felhasználhatóak ezek a források. Itt is láthatjuk ezt a javaslatban de az én ezzel vitatkoznék, hiszen a migrációval kapcsolatos problémákra már van egy külön migrációs alap, amely e, ezeket az ügyeket támogatja, hogy itt még több forrás szeretnének erre fordítani, akkor úgy gondolom, hogy a plenáris előtt kell szavazásra bocsátani, hogy az erre vonatkozó alapoknak a forrásait növeljük, és itt meg kell nézni, hogy itt valóban ki hány migránst fogad be, és mennyi forrás fordít valóban migrációval kapcsolatos költségekre. Tudjuk, hogy az uniós források nagyon korlátozottak, és itt az ESF Plus-nak a forrásait nem szeretnénk más célokkal, más területekkel keverni, és ennek megfelelő módosítókat mi be is fogunk nyújtani, és örömmel tekintek a gyümölcsös együttműködés elébe az előadóval. Thank you very much. Uh, now... Köszönöm szépen. Szelimovics úré most a szó, aki az ALDE nevében fog felszólalni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy támogatjuk a azt a bizottsági javaslatot, amely a korábbi e a hiányosságait az alapok összevonásával szeretné javítani, és hogy az emberi tőkébe kíván befektetni. Nagyon fontos, hogy különösen az ifjúsági munkanélküliséget tudjuk újabb módokon kezelni, hiszen ezek még sok tágállam, ez még sok tágállamban nagyon magas. A változások jók, különösen a migránsok be fogadásának célja nagyon fontos. Tudjuk, hogy ebből a szempontból a tagállamok nagyon nem egyenlően teljesítettek az legutóbbi melekültügyi válság során. De azért néhány gondot is ki szeretnék emelni az, hogy eh, a, leg, a legtávolabbi régiókat csak az ESZÁ-ból segítsük, az nem elég, az infrastruktúra javítására is szükség van, tehát az ESZA plusz nem lesz, eh, nem lesz erre eh, egyed, egyedül megfelelő eszköz. Aztán, ahogy látom, más jelentésekben is, és ezt, ebben is, azt írjuk, hogy a Brexit utáni gazdasági helyzethez is alkalmazkodnunk kell, ezt is figyelembe kellene venni itt is. Aztán az NGO-k bevonása, a civil szervezetek bevonása valóban nagyon fontos, különösen a kedvezményezettek kiválasztása szempontjából. Aztán azok az országok, ahol nagyon magas az oktatásban, foglalkoztatásban, képzésben nem részesülő fiatalok száma, nekik az ifjúsági foglalkoztatás támogatására még magasabb mennyiségeket kellene kitűzni, illetve célhoz kötni. 15%-ról beszél az előadó, én úgy gondolom, hogy talán még ennél is többre van szükség. Aztán az anyagi és alapélemezési nélkülözést is különböző kiegészítő intézkedésekkel kell kipotolni, hiszen maga az élelmezés, az élelem az fontos dolog, de hogyha ezt nem egészítjük ki más intézkedésekkel, akkor csak rövid távú megoldást fog nyújtani. Az alapok rugalmasságát is biztosítanunk kell, gyorsan kell tudnunk alkalmazkodni, reagálni a változásokra. Az előző válságban is láttuk, hogy a prioritások is gyorsan változhatnak, és Eh, az eszközök is gyorsan kell, hogy változhassanak. Ugyanakkor az administratív terhet minimálisra kell csökkenteni, el kell próbálnunk kerülni, hogy az alapok felhasználását az adminisztráció akadályozza meg, hiszen tudjuk, hogy voltak olyan esetek, hogy olyan sokáig tartott az adminisztrációs munka, hogy a kérvényezők nem kapták meg a támogatást, akkor pedig semmi értelme nincs az eszközöknek. Fontos az európai szemeszter, és ezen belül az ország specifikus <clears throat> jelentések bevonása, de az a fontos, hogy ezen belül specifikus célkitűzések és eredmények szülessenek. Annak érdekében, hogy, a, hogy minél jobban, jobb legyen a felvevő képessége az országoknak viszont az ifjúsági kezdeményezés néhány helyen jó eredményt mutatott, sőt kiváló eredményt, máshol pedig eléggé rossz eredményt. Tehát az egyfelől jó, hogy az ESA pluszba ezt is bevesszük, de mindenképpen meg kell követelnünk, hogy értékeljék azt, hogy bizonyos országokban milyen, miért várt jó eredménnyel, más országokban miért nem járt jó eredménnyel hogy tudjuk, hogy mire, min kell változtatnunk. Módosítókat fogunk benyújtani mi is a jelentéshez, és köszönjük szépen az előadó eddigi munkáját. Köszönöm szépen. Cimmer asszony kapja meg a szót a GUE nevében. Tessék. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen az előadónő munkáját és a módosítóit. Jónak tartom azt, hogy a fő célirány, amit követnünk kell, ő is szerinte is jó, az, hogy nagyon fontos a szegénység elleni harc, kimondottan jó az, a, az, hogy legyen komplementaritás a szociális befogadás szempontjából megjelen a 25 százalék, aztán az extrém szegénység elleni harc támogatása, illetve az, hogy a partnerség elvét erősíteni kell különösen a magatartási kódex kiemelése is fontos. Igen, önnel és a többi árnyék előadóval szeretnénk továbbra is ezt, ebbe az irányba mozdulni és együttműködni önökkel. Ugyanakkor néhány módosítót be fogunk majd nyújtani, szeretném megmagyarázni, hogy ezek miről fognak szólni az a négyes cikkben szeretnénk hangsúlyozni majd azt, hogy a jó minőségű foglalkoztatást szeretnénk cél, célba venni. Tehát nem csak az, hogy legyen foglalkoztatás, hanem hogy a bizonytalan munkavégzést mindenképpen kerüljük el, a strukturális alapok segítségével is alá fogjuk majd támasztani ezeket a célokat. Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy a tagállamok a gender budgeting eszközével is éljenek, hogy ezt vezessük be az ez a plusznak a szociális befogadási részére legalább 30%-ot szeretne előadóasszony juttatni, szeret, szerintünk ennél még többre van szükség a szociális inkluzió céljára. Az, hogy az, az anyagi nélkülözésre ebből mennyi jusson. Én mi úgy gondoljuk, hogy legalább 4 vagy talán még 5%-ra is kellene emelni ennek az értékét, ennek az arányát. És szeretnék rámutatni arra is, hogy a társ finanszírozási rátát ezzel kapcsolatban meg kellene tartani 85%-on, nem szabad lecsökkenteni, hiszen nagyon sokszor ezen múlik az, hogy a tagállamok meg tudják-e tartani ezeket a programokat. Aztán az ALDE kollégám egyetértésben az anyagi segítséggel kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy a, a célkitűzések és a már folyó programok továbbfutása nagyon fontos, hogy ezt biztosítsuk, és hát ugye az élelmiszerrel kapcsolatban a leg, legszükségesebb segítségnyújtást meg kell tartani. Az, az ESZA, val kapcsolatban nagyon fontos, hogy a szociális partnereket bevonjuk a munkával, munkába, hogy minél több véleményt tükröztessünk, és a mutatókkal kapcsolatban is lenne egy megjegyzésem, különösen az output mutatókkal. Ezeket egyszerűsíteni kell, és készen kell állniuk arra, hogy hogy az adatgyűjtés ezzel kapcsolatban lehess, önkentés lehe, önkéntes lehessen, tehát hogy ne attól függjön a támogatás, és ne szűnhessen meg a támogatás akkor, hogyha nem gyűjtenek adatokat. Aztán az a a strukturális alapokkal szóló rendeletet is összehangolni kell ezt a munkát, és um, az Invest EU is szóba kell, hogy essen itt, ugye ez egy piaci eszköz, és nagyon fontos az, hogy ne keverjük össze a dolgokat, pontosítani kell azt, hogy ne nem akarjuk azt, hogy az ESA pluszból ebbe az eszközbe bármiféle mennyiségű támogatást át, átutaljanak. Sokszor mondtuk már, hogy a piacgazdasági kondicionalitást nem támogatjuk. Szeretnék most is utalni arra, hogy az ESA plusznak az európai szemeszterrel való összekapcsolása egy centralizációs törekvést tükröz. Nagyon fontos, hogy együttesen elgondolkozzunk azon, hogy milyen lehetőségeket tudunk beépíteni annak érdekében, hogy az országokon belüli regionális különbségeket is rugalmasan tudja majd kezelni az alap, és természetesen arra is, hogy a helyi önkormányzatok és a regionális önkormányzatok különböző igényeinek is szükség szerint eleget tudjunk tenni, hogy ezekre tudjunk reagálni. Tehát, hogy nem mindent csupán nemzeti, gyakorlatilag a nemzeti átlag szerint szemléljük, hanem mindenképpen az helyi és regionális igények szerint tudjuk ezt kezelni. Ennek megfelelően fogunk majd módosító indítványokat benyújtani, és már is várjuk az önökkel folytatott, remélhetőleg gyümölcsöző együttműködést. Uh, Köszönöm szépen Ránke asszonynak adom meg a szót a zöldektől. Köszönöm szépen. A kollégák és az előadó már nagyon sok mindent említett. Megpróbálok rövid lenni, de talán azt elmondanám, hogy úgy gondolom, hogy az elvárások igencsak uh, jelentősek, hiszen az az elemzés, amelyet az Európai Unió végez, az uh, az egyenlőtlenségekkel kapcsolatban az igazából ismert dolog, és az EFF a, lesz az egyik eszköz, amivel dolgozhatunk, amivel nyomást gyakorolhatunk. A, aztán, amit szeretnék még elsőként elmondani, amit a biztos úr is már mondott, az a szociális pillérhez kapcsolódó kérdés. Úgy gondolom, hogy a szociális jogokból kiindulva fontos, hogy mindez valóság legyen minden Európai Uniós állampolgár számára. Ez az alap. És különösen azért, mert eh, a szociális jogok eh, tulajdonképpen csalódást okoztak, mert a jogi kötelezőség nem vált valóra. Eh, még inkább fontosnak tartom azt, hogy az Európai Szociális Alap végre valós legyen mindenképpen azt javaslom, hogy erős kapocs kell a szociális pillér felé, és, a, és vannak olyan célok is, amelyek a szociális pillér felé kell, hogy orientálódjanak. A másik dolog pedig a partnerség elve. Kollégák említették. Igen, a civil társadalom, a civil eh, szervezet a kedvezményezetje ennek, de tovább mennék. Azok, akik a szociális alapot hordozzák, ők ezek. Nélkülük mindaz, amit csinálnánk, csinálunk, nem is lenne lehetséges. Csak ha őket sikerül a tervezéstől, a végrehajtáson át az értékelésbe határozottan bevonni, csak akkor tudjuk egyrészt ismerté tenni őket, hogy ők hordozzák a szociális alapot, másrészt pedig e, így tudjuk csak a legjobb eredményeket minden fél számára biztosítani. Az utolsó dolog pedig, ami már szintén elhangzott, a szociális befogadás, a legrászorultabbak bevonása. A, fiatal, a fiatalappal már volt egy ilyen eljárásunk, és hogyha szeretnénk a 4%-os költést eh, EU-s célé tenni, akkor nem igazán értem, hogy miért nem tesszük kötelezővé a tagállamoknál. Amellett lennék, hogy próbáljuk meg a minimális 4 százalékos szociális alapberuházást előírni, mert szükség van erre a pénzre. Persze kellenek feltételek, amiket meg kell határozni hozzá, de úgy gondolom, hogy további konzultáció, további tanácsadás e programokon belül fontos. Elegendő pénz kell arra, hogy itt el tudják, hogy fel tudják használni ebben a rendkívül fontos munkában a határidők módosítása. Erről már beszéltünk az árnyék előadói ülésen. Igen, egyetértek, valóban gyorsnak kell lennünk. Ugyanakkor pedig az is fontos, és ez mindannyiunkra, minden kollégára vonatkozik, azokra is, akik nem árnyék előadók. Úgy gondolom nagyon fontos az is, hogy mindenki betekintsen ebbe, aki az Európai Szociális Alapon valaha is dolgozott. A következő finanszírozási periódusra is fontos ez, és ezért úgy gondolom, hogy bár gyorsnak kell lennünk, igyekezzünk figyelni a tagállamokra, azokra, akiknek nagyon jó eredményeik vannak ebben a rendkívül fontos munkában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig mivel az elnöknek el kellett eh, mennie, nem igazán praktikus az, hogy nekem kell őt felváltsam, hiszen előadó is vagyok, de úgy gondolom, hogy eh, először Mon, Mán kollégának adom meg a minőségemben a szót. Elnök asszony, kedves Veronika, azt hiszem nagyon jó a jelentés alapja. Te készítetted, és hogyha te jelentést készítesz, akkor az mindig ambiciózus, és nagyon eh, jól az orientációja is és ez éppen ezért szinte biztos vagyok abban, hogy jó eredményeik lesznek. Olyanok, amelyeket nem csak én magam árnék előadóként, de mások is együtt tudnak élni. Amikor Günther Röttinger költségvetési biztos az elképzeléseit vázolta, azt mondta, hogy bizonyos súlyposztokat, súlypontokat kell végrehajtanunk. Ezek része az Erasmus Plus, vagy a az Erasmus eddig. Ez egy európai márkanév volt, nagyon sokat értünk el vele, Éppen ezért európai többletértéket is jelent. Ha most az Erasmus Plusnál koncentrálódást kell megvalósítani, akkor mint elfelejtenénk azt, hogy az Erasmus-t növek, növelni akarta a biztos vagy többet kell, hogy fizessenek ehhez a tagállamok, vagy pedig el kell fogadjuk, hogyha nem jönnek a pénzek, akkor az, a feladatokat csökkenteni kell. Én az első mellett vagyok. A tagállamoknak érezni kell, hogy ez egy fontos érték, és nem ezt a fajta szörnyűséges, nacionalista, nemzetközpontú felfogást hagyni, érvényesülni, ami mintha már több iskola példát is mutatna. Az ifjúsági garancia még egy kérdés. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság egyaránt eh, támogatta kezdetben, mintha megbukott volna a tagállamokban, mert az ottani hatóságok nem akartak együttműködni. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez, amikor ifjúsági munkanélküliség van, a közigazgatás nem akar dolgozni, nem akar ez ellen tenni? Úgy gondolom, eh, hogy fontos volt, hogy megfelelő nyomást gyakoroltunk, és a dolog beindult. Az Erasmus Plusnál is ugyanilyen nyomást kell tudnunk gyakorolni, biztosítani azt, hogy végrehajtsák nem mennyiséget akarunk, hanem azt akarjuk, hogy az embereknek legyen a hasznára különösen a fiataloknak, akiknek akrobata módon kell, tehát akrobata bemutatás bemutatókat kell tartani ahhoz, hogy végre valamit eh, elérjenek a, a munkaerőpiacon, és találjanak valamit, valamilyen munkát. Nem, nekünk a nyomást fenn kell tartani, igenis, hogy megfelelő eredményük legyenek. A, öm, nagy örömmel láttam eh, Andor biztos urat is, aki volt eh, e területnek a biztosa korábban, nagyon érezte a szakbizottságnak a, az az erejét, úgy gondolom, hogy ez a továbbiakban is erre számíthat. Veronika, te is említetted, hogy különböző témákat kell megtárgyalni, egyrészt gazdasági, szociális, másrészt a ter- területi. A területi, nagyon területiség fontos, egyszerűen nem lehet hagyni azt, hogy csak bizonyos országokat vegyünk figyelembe. A nagy gazdag országokban is vannak szegény régiók, vannak alkalmazkodási lehetőségek, igenis jelen kell lennünk, nem szabad kiátszani a, reg- a régiókat egymás ellen, hanem lehetőségeket kell biztosítani arra, hogy tudjanak segíteni önmagunkon. Ez nagyon fontos. Végül pedig a szociális partnerek bevonását, ez, ez több, mint magától értetődő. Az ország specifikus munka, igen, de kedves Címer kollega, ha szabad így mondanom, helyi szinten is dolgozni kell, hát ez nehéz ugye egyszerűsített folyamatokat akarunk. Hogyha országspecifikusan végezzük el, akkor úgy gondolom, hogy a, tema, a tematikus alap az jó kiinduló pont. Ennyi, úgy gondolom a, az árnyék előadó közve, felszólalása alapján számíthatunk arra, hogy kiváló lesz az együttműködés, és az is biztos, hogy a megfelelő kapacitásokat, lehetőségeket mind ki fogjuk használni. A foglalkoztatási szakbizottság, mint máskor is, jó fog, jól fog dolgozni, nem utolsó sorban azért, mert Veronika végzi az előadói munkát. Köszönöm szépen. Jó, entre todos. Nos, es... gondolom, Tomás, hogy nagyon jó munkát végzünk így együtt. Nem tudom, a bizottság kívánna hozzászólni még? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. Olvastuk a jelentés rendkívül konstruktív és kiváló kiindulási alap. Hálás vagyok, különösen azoknak, akik most is hozzászóltak a parlament képviselőjeként, hiszen már előre jelezték azt, hogy milyen további megjegyzéseik lesznek. Nagy örömmel várjuk a vitát. Hogy folytassuk ezt a beszélgetést Természetes az, hogy az önök felvetéseit tovább visszük. Szeretnék három-négy technikai jellegű megjegyzésre összpontosítani a jelentésükben. A jelentés nyilvánvaló, ugye láthatóan két kulcsfontosságú kérdéssel foglalkozik, az ifjúsági munkanélküliséget leküzdő e, beruházások és a szociális befogadást ösztönző beruházások, ráfordítások. Óriási kihívások ezek Európával szemben pillanatnyilag. Hadd tisztázzak azért néhány dolgot egy magyaráz a hozzászólásomban. A prefinanszírozás biztosítása az ifjúsági mun- foglalkoztatási intézkedésekre. Úgy gondolom technikai szempontból az előfinanszírozás a közös rendelkezésekben van, és a különböző alapok számára, kohéziós és strukturális alapokra külön előírások szerint kerül majd alkalmazásra. Ami a prefinanszírozás kivételét illeti 30% ifjúsági kezdeményezés 2015-ben. Ezt eh, egyszeri kivételes, a gazdasági körülmények miatt kivételes eh, juttatásnak kell tekintenünk. Egy másik dolog, amit még tisztázni kell eh, technikai szempontból, a 15-ös számú módosító javaslat. Itt megjegyeztük mi eredetileg, hogy a jelentés növelni kívánja 2%-kal a a társadalmi befogadás ráfordításokat. A 2% célja a rendkívüli szegénység és alapvető források terén való segítést célozza meg eredetileg 25% volt a, szociál, a társadalmi befogadás terén. A bizottság most úgy látja, hogy a mi javaslatunk nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamoknak. Emlékeztetném önöket arra, hogy két típusú tagállam van a, az operatív programok arán, alapján jelenleg. Az egyes, ami az alapvető anyagok támogatása, a másik pedig a kettes tipológiájú, amely a, a befogadó intézkedéseket jelenti. Ez utóbbi tartozik, de itt, er, erre az utóbbira vonatkozik a két százalék. Ez több felszólalásban is elhangzott ebben a rendkívül eredményes vitában. Van még egy dolog, ami technikai szempontból fontos, a 17-es módosító indítványnal kapcsolatos. A jelentés konkrét célként, 11-es célként azt javasolja, hogy ez a kettes fejezet alá kerüljön. A 11-es konkrét célját konkrét célja maga a szegénység és az alapvető anyagok ellátása terén nyújtott segítség. Enyhébb szabályokat szeretnénk, olyanokat, alapvetően, hogy a jelenleginél enyhébb szabályok könnyebbek legyenek, és ezek keretében az a cél, hogy a hármas fejezethez tartozon ez a rendelkezés. E cél, ez, ez azt jelenteni, tehát a hármas fejezethez való tartozás, azt jelenteni, hogy a többi súlyosabb, komolya, súlyosabb rendelkezés a külön fejezetben lenne összefoglalva, itt pedig a lehető legegyszerűbb megfogalmazásra biztosítanánk a kötelezettségeket. A, a szabályok egyszerűsítése a közös rendelkezések, rendelkezések jogszabályában szerepel a programozásra vonatkozóan az irányítás ellenőrzés kapcsán a különböző mutatókra vonatkozóan, stb. stb. A két jogszabályt tehát így kell együtt értelmezni. A partnerségek, nos, ez is határozottan az Európai Szociális Alap szempontjából fontos, de minden egyéb közös irányítási eszközzel működő alapnál fontos. Ugye vagy az emberek, a területek, közösségek számára biztos az, hogy megfelelő partnerségeket hozzanak létre. Ez ugye a közös rendelkezés, de a, a strukturális alap plusz keretében 8 további megfelelő partnerek, 8 további megfelelő partner támogatására van szükség. A szociális partnerek ebben is kulcsfontosságúak, nem csak kedvezményezetként, hanem a projekt végrehajtás kulcs szereplője is. Végül pedig a szemeszterhez való hozzáigazodás. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos a társadalmi cél, a fókusz. Ez, meg kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak ez az eredeti szándéka is. Két szempontból is. Egyrészt a jogszabály architektúrája olyan, hogy az teljes mértékben tükrözi ezt a konkrét célt, a szociális jogok pillérének végrehajtását, mint célt és akkor, amikor a szemeszterhez való igazodást említjük, akkor a szemeszter önmaga is tükrözi, különösen a, a foglalkoztatási szociális szempontból, hogy milyen elvek, milyen jogok jellemzik, írják le a szociális pillét. Még egyszer szeretném a bizottság nevében megköszönni a kiváló vitaanyagot, amely szám, véleményünk szerint óriási kiindulópont. Köszönöm. Köszönjük szépen a bizottságnak. Nem tudom, hogy kérte még valaki szót. Én magam csak annyit tennék hozzá, hogy az előadók, az árnyék előadók hozzászólása is mind nagyon érdekesek voltak, és türelmetlenül várom, hogy megérkezzenek a módosító indítványok, mert hát mindenképpen jó munkát szeretnénk ugye végezni itt a szakbizottságban, és éppen ezért köszönet illeti az érintetteket az eddig elvégzett munkát, és úgy gondolom, hogy akkor ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és rátérhetünk a következőre. Méghozzá következik. illetve még visszatérve az előző jelentéshez, szeptember 25-én 12 óráig nyújthatják be a módosító indítványokat. Hát annyira sok időnk tehát már nincsen. Október 18-án kerül sor az eszmecserére itt a szakbizottságban, és november 26-án, 27-én kerül majd a plenáris elé a jelentés, hát addig azért csak sikerül majd jó kompromisszumokat tető alá hozni, és lezáradjuk majd ezt a témát ha a szakbizottságban már szavaztunk a jelentésről, akkor reméljük, hogy a plenáris előtt is eredményesek tudunk majd lenni. És akkor most tényleg lezárom ezt a napi rendi pontot, most pedig következik a tízes napi rendi pont workshop az Európai Szociális Alap Pluszról. És akkor most az előadóinkat üdvözölném itt körünkben régi barátunk és egykori biztos úr Andor László kapja meg a szót. Szép délután kívánok mindenkinek, asszony, képviselők, hölgyeim és uraik. Ez a terem, ez a szakbizottság nagyon kellemes emlékeket ébreszt bennem. Ettől független szeretném elmondani, hogy ma délután az ESA pluszról beszélek a régi és az új rendeletről, méghozzá független személyekként, akinek ugyanakkor nagyon jó a memóriája. És szeretném most az előző politikai, szakpolitikai ciklus néhány elemét felidézni, és aztán rátérni az új elemekre. Most 10 perc áll rendelkezésemre, hogy erről beszéljek, és ebben a kis prezentációban szeretném az ESA fejlődését bemutatni, amely hamarosan ESA pluszá válik, aztán az abszorpciót szeretném egy kicsit eh, analizálni, minőségi és mennyiségi aspektusokat is megvitatnék, eh, különböző tényezőket, tipológiákat, és néhány megoldást is javasolni. És kapcsolódva az előző eszmecseréhez, Szeretnék 2010-es javaslatokra visszatérni, akkor került sor az MFF előző nagy eszmecserejére, és azok, akik el tudják olvasni ezeket a buborékokat, azok láthatják, hogy ezek az elgondolások 2010-ben e, már napirendre kerültek, nincs túl sok új a nap alatt, és folyamatosan erőfeszítést teszünk minden egyes szakpolitikai ciklusban, vagy parlamenti ciklusban, hogy, hogy olyan elemeket vezessünk be, amelyek a innovatívak, a feltételek, a kondicionalitás tekintetében, és mindenképpen hatékonyabbá akarjuk tenni a rendszer, de hát ez a modern fejlődésnek a velejárója, igazi forradalmat azért ezzel még nem tudunk csinálni az előző bizottság, a Barózó bizottság és a aktuális Juncker bizottság erőfeszítését szeretném az eszával kapcsolatban összevetni, szóval hat szempontból. Egyrészt, hogy a volumenét hogyan határozták meg, a szakpolitikai összehangolást, hogyan biztosították a szociális eh, integrációt, az ifjúságot, eh, hogyan vonták be ebbe a rendszerbe, illetve a felépítése a finanszírozásnak hogyan működött, és hogy mit lehet, vagy mit kell tenni az egyszerűsítésért. Az előző szakpolitikai ciklusban, azaz a mostani MFF-nek az elején egy új elem került bevezetésre, hogy az ESA uniós szintjét meghatározzuk. Egészen addig egy a kohéziós alapokhoz tartozó alap tekintetében viszonylag autonóm módon jártak el a tagállamok, és hát nagy dolog volt, mondhatni, nagy harc övezte azt, hogy az ESZ-át uniós szinten meghatároztak a bizottság számszerűen, és ezzel bizony a hatékonysága is nőtt, és az abszolút számokban is növelte a volumenét, a jelenlegi 7 éves időszakra nézve ez több mint 101 milliárd euró, 101,2 milliárd eurónak az össze gyűjtése lehet, hogy kicsit kritikusan is szemlélhető, vagy problematikus, de hát azért az összeg mindenképpen eredményesen került felhasználásra. Ami a szakpolitikai összehangolást illeti, az előző ciklusban az Európa 2020 keretén belül. Az európai szemeszter volt az irányolta, most pedig bevezetésre került a szociális jogok európai pillére. Sokan már említették ennek a fontosságát, és így talán az új szakpolitikai ciklusban még szorosabban kötődik az ESA az európai szemeszterhez. Aztán szociális integráció. Erről is számos hozzászóló már beszélt. 20%-ra, 25%-ra emelkedne az erre fordítandó források részaránya. És a történelmi okoknál fogva azért megemlíteném, hogy azért abból nem lehet kiindulni, hogy ez a 20% ez mindig is garantálva volt, vagy lesz. Amikor 2011-ben ezt részarányt javasoltak, akkor el tudom mondani, hogy hányan mondták azt, hogy hát ez nem megvalósítható, a tanács ez biztos, hogy le fogja szavazni, 20% nem érhető el, tagállamok érintett felek biztosan nemet mondanak erre a minimum százalékra. De aztán a tárgyások során a végén továbbra is 20% állt ott, még hogyha nehézségekből is került ennek az átverése, de az akkori elnök Barozó úr habozott is e, egy-egy ponton, hogy ezt valóban ilyen fontos szakpolitikai ponttá tehetjük -e, de, de hát nem is tudom hányszor hívtam fel őt, hogy igenis e, ragaszkodjunk a 20%-hoz a társadalmi integráció tekintetében. És hogy ez miért is indokolt, hogy ezt megtett, sőt, hogy még most 25%-ra emeljük, hát az ifjúság szempontjából az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében is ugye növekedést javasoltunk, és azt szeretném ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy itt a jelenleg aktuális program periódusnak a valóságát próbáltuk összevetni a várható realitásokkal. 2011-ben a az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésével kapcsolatos tárgyalások elején ugye úgy tűnt, hogy hogy a, amit finanszírozni kellett a tekintetben, az nem valósítható meg csak is az ESZ-ból, és aztán létrehoztuk ezt a kezdeményezést, hogy láthatóbbá tegyük ezt a kérdést, és hogy biztosítsuk azt, hogy a nemzeti szakpolitikusok is jobban kézben tudják majd tartani a végrehajtást, és akkor jött létre a tanács jóváhagyásával az ifjúsági garancia alap. És az is rendkívül fontos, hogy ezt fenntartsuk, még hogy esetleg más formában is, de a szerepe továbbra is fontos, és meg kell erősíteni. Aztán a finanszírozás eh, felépítése, hát úgy gondolom itt valóban még van lehetőség újításra, innovációra, humán tőkébe való befektetés, ez rendkívül fontos, de azért itt óvatosnak is kell lennünk. A, az előző ciklusban a mikrofinanszírozás és eh, szakpolitikai alapokon ki bocsátott kötvények kerültek itt bevezetésre de azért elismerem, hogy ezek ha innovatívak is voltak ezek a lépések, mégis a kicsi óvatos lépések voltak, és az volt a cél, hogy még ezt kibővítsük, és a szociális hatással bíró finanszírozást továbbfejlesztjük. Nyilván az aggodalom jogos, hogy, hogy itt még, hogy megfelelően már, amit eddig elértünk, itt valóban tovább innovációra van szükség, és és fontos, hogy továbbra is a fő célokra fókuszáljon az alap, nem szabad a forrásokat más célokra fordítani. Aztán az egyszerűsítésre már sok erőfeszítést tettünk, leginkább a költség opciók tekintetében az általány összegek bevezetésével, illetve az alapok összeolvasztásával, kisebb alapok beolvadtak a nagyobbakba, ezeket látjuk a legfontosabb lépéseinek az egyszerűsítése folyamatnak. De hát mindig van még ö, ö, mód és lehetőség, hogy tovább menjünk, ami a szakpolitikai kigazatást illetve a tagállamok részéről itt is ö, fontos lépésekre van szó, és fontos, hogy az elérhető források valóban a gyakorlatban még inkább eredményre vezessenek. Az uniós finanszírozási eszközök hatékonyságát az abszorpciós rátán keresztül is mérhetjük, de hát azért elmondanám, hogy ez csak egy fontos tényező sok számos más szempont között. Az abszorpció, a felszívás, a felhasználása ezeknek a forrásoknak egy input mutat, hogy input paraméter, de emellett fontos megnéznünk a szabályosság mértékét, az ESZA vagy más alapok értékelésénél nyilvánvalóan meg kell nézni az is, hogy a gazdasági növekedés az milyen mértékben járulnak hozzá. Az ESZA plusz esetében pedig különösen fontos, hogy a társadalmi konvergenciát segítik-e a források felhasználásával. Ez az input értékelés az egyik oldalon, az output értékelés a másik oldalon és hát itt láthatunk kvantitatív és kvalitatív aspektusokat is, de ezek mind-mind fontosak, mind-mind fontos elemei ennek a mozaiknak. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy mindezeket eh, figyelembe vegyük. Nyilvánvalóan a társadalmi konvergencia elérésének célja itt számunkra különösen fontos, de hát fontos, hogy ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, hogy megnézzük, hogy egyáltalán a tagállamok mennyire tudják felszívni, felhasználni a forrásokat. Az abszorpciós ráta alacsony -e, vagy esetleg hullámzó, ha erről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy a szakpolitikai célok nem fognak megvalósulni. A tagállamokban a, a kívánt célok nem valósulnak meg. Ennek persze számos oka lehet, lehetnek gazdasági okai, politikai okai, vagy éppen adminisztratív közigazgatási okok is állhatnak a háttérben, azaz a közigazgatási hiányosságok is állhatnak a hátterében annak, hogyha a források felhasználása hullámzik. Hogyha mindezt figyelembe vesszük, akkor egy ilyen eh, táblázatot kapunk, azért ne ijessz el önöket ez a eh, táblázat, de itt azért látható, hogy az egyes tagállamokban milyen különbözőek voltak a tapasztalatok. Én azt szokottam ezzel megmutatni, hogy az elmúlt 7 évben voltak tagállamok, amelyek több mint 90%-át tudtak felhasználni a rendelkezés álló forrásoknak, míg máshol csak 60-70-75%-os az abszorpciós ráta. Tehát itt vannak azért nehéz esetek, nehéz kategóriák, és a számok alapján az éppen bemutatott számok alapján, amelyeket nyilván nem láthatták, hiszen láthattak benne olyan pici számokkal voltak írva, de a számok alapján különböző kategóriákat lehet meg ö, különböztetni lehetnek erős vagy gyenge közigazgatási kapacitással bíró tagállamok, vagy erős vagy gyenge lehet a szakpolitikai összehangolás az egyes tagállamokban, és mind ezek együtt határozzák meg, hogy jó abszorpció valósul-e meg egyet tagállamban sem. Ausztria eh, élen járt, több mint 90%-os volt az abszorpció, hiszen teljes mértékben azonosultak a szakpolitikai célokkal, és nagyon jók a közigazgatási kapacitások. Spanyolország is eh, magáévá tette a politikai célokat, de a kapacitások a közigazgatásban bizony hiányosságokat mutattak. A hazai struktúrák, a berendezkedések, intézményi berendezkedések nem voltak kielégítőek, éppen ez sokkal gyengébb volt a teljesítmény. Az Egyesült Királyságban kiválóak, a közigazgatások kapacitás sokat, alacsony volt a hiba arra, de hát az uniós szociális politikát azért annyira nem tették magukével, hát ez hírhet híres ez az ország erről és e, valóban nem volt jó a teljesítmény. És aztán Románia mindkét tekintetben gyenge teljesítmény mutatott, mind a közigazgatási kapacitás, mind a szakpolitikai azonosulás tekintetében, különösen mondjuk a romák integrációja a munkaerőpiacra, vagy az oktatás területén, és hát Románia valóban nem csoda, hogy krónikusan rosszul szívja le és használja fel az ESZA forrásokat. Tehát ilyen tag, tagállami kategóriákat tudtunk felállítani az egyes szempontok alapján, és így meg tudtuk határozni azt is, hogy mit tudunk uniós szinten egyszerűsíteni, és mit tudunk tagállami szinten tenni. Beszélhetnék alacsony vagy szinte zéró abszorpcióról más más alapok tekintetében, például az EGF, a garancia alap tekintetében láthatjuk, hogy a saját költségvetési források hiánya miatt ez nem megfelelően működik, az Egyesült Királyság pedig ideológiailag sem támogatta ennek a felhasználását, még ha fel is használtak volna nem forrásokat, még akkor sem voltak erre hajlandóak, bár észak biztos voltak sokan, akik másképp gondolkodtak, erősörültek volna, hogyha a brit kormány élt volna ezekkel a lehetőségekkel. Az éjfisági foglalkoztatási kezdeményezés kapcsolatban szintén a kezdetekben folyamatosan abszorpciós problémák voltak, és aztán nagyon bölcsen a bizottság az előfinanszírozás lehetőségét javasolta, és ez gyorsabbá tette a források felhasználását. Természetesen nem szabad elfelejtkeznünk erről a lehetőségre, akkor sem, ha az eszába beolvad az a kezdeményezés a jövőben. Aztán mikrofinanszírozás a bizottságnak itt együtt kellett működni az Európai Beruházási Alappal, és ez okozott némi késedelmet. És akkor most már lassan a végére is érek, most már a végső pontokra térnék rá, és ami itt fontos, hogy a sztereotipikus megoldások lehet, hogy jó kiindulási pontot kínálnak, tehát az egyszerűsítés és a rugalmasság lehet, hogy jó alapelvek, de nem biztos, hogy teljes mértékben kielégítő eredménnyel kecsegtetnek. Az egyszerűsítés nagyon csábító, hívogató, hiszen ez azt jelenti, hogy gyorsabban, könnyebben jutnak hozzá többen a forrásokhoz, tehát a rugalmasság is csodálatos hívószó, hiszen különböző körülményekhez lehet igazítani a forrásokat de nagyon sokszor az egyszerűsítés a nemzeti oldalról jön, és az uniós nehézségeket ez nem biztos, hogy megoldja. A rugalmasság pedig, hogyha túlzásba viszik, akkor mondhatni önkiszolgálóvá teszi az eszát, tehát itt is azért megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Az egyszerűsítés túlzásba vitala, vitele tényleg eh, túl nagy eh, rugalmassághoz, a szabályosság, szabályszerűség területén rosszabb eredményekhez vezetett, és egyszerűen lehet, hogy a szakpolitika célkitűzésektől eltérnek majd azok, akik felhasználják a, a forrásokat. És ezen irány mutatások mellett fontos az is, hogy, hogy a helyi feleket, érintett feleket kell valóban erősíteni, őket kell abba a helyzetbe hozni, hogy képesek legyenek megoldani problémákat, és maguk is az uniós szinttel közvetlen kapcsolatokat alakítassanak ki. Például a migránsok integráció tekintetében tudjuk, hogy nincs egy csodaszer minden problémára, és néha a szociális partnerek azok, akik tudják, hogy a, szociális a, a, a szervezetek tudják azt, hogy mi lenne a legjobb, és éppen ezért jó lenne, ha ők közvetlenül is beleszólhatnának ebbe. Nemzeti szinten lehet, hogy túl sok a szociális előítélet, az elfogultság, és éppen ezért erősíteni kellene azt a lehetőséget a szociális partnerek számára, hogy a kapacitás építést közvetlenül uniós kapcsolaton keresztül valósítsák meg. Most is van erre lehetőség, de ezen változtatni kell. Az EGF tekintetében nem csak az Egyesült Királyság, hanem hazám Magyarország is nagyon szkeptikus volt a NAC 2 régiók esetében valóban lehetővé kellene tenni, hogy közvetlenül forduljanak az uniós alapokhoz forrásokért, mert ők jobban tudják, hogy mire van szükség. Nem mondom, hogy ez forradalmat, revolúciót robbantanak ide, talán mégis csak a fejlődés az evolúciót szolgálna, ez is jobb eredményekhez vezetne. És akkor itt végül a következtetések, úgy gondolom nagyon fontos, hogy továbbra is a, az alapok célját fókuszáltan szem előtt tartsuk, legyen szó itt specifikus programokról, vagy általánosabb alapokról. A közigazgatási kapacitásokba beruházunk, kell, de ennek is vannak korlátai, hiszen nem mindig ez áll a problémák hátterében. Aztán fontos, hogy támogassuk hogy sajátjuknak, érezzék a programokat, és saját maguk járjanak el. A, a tagállamok, ez az a nemzeti társadalmi rátákat emeljük, a helyi regionális szintek bevonása fontos és talán egy harmadik igazgatási módra is lehetőséget teremtetnek, ez pedig a az asszisztált, a segített igazgatás. Erre is volt már példa a múltban. Köszönöm szépen. Muchas gracias, komisario Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos ha hecho una intervención muy interesante y desde luego... Köszönöm szépen, tisztelt Andor úr. Nagyon átfogó és érdekes előadást hallhattunk öntől, most pedig Számek Lodovicsi asszonynak adom át a szót, aki a Milánoi Társadalomkutató Intézet vezetője, és a kedvezményezettek tapasztalatairól fog majd beszélni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az ülésre. Hogy mit is tettünk mi kutatásunk során, ez erre az ülésre mm, egy tájékoztatóanyagot készítettünk a bizottság számára, még mielőtt az új javaslat megjelent, és akkor arra összpontosítottunk, hogy hogyan és milyen mértékben hatottak a kedvezményezettekre azok a szabályozási változások, amelyeket a 2014-20 közötti időszakra bevezettek. Ahogy látjuk, az egyszerűsítés és az adminisztratív kapacitás lesz majd a két kulcs szó nagyon sok dokumentumot vizsgáltunk meg, de természetesen interjúkat, felméréseket, személyes beszélgetéseket is tartottunk, majdnem 90 kedvezményezettel vettük fel a kapcsolatot, és más érintettekkel, szakértőkkel, kezelőhatóságokkal is beszéltünk hogy milyen kérdések, milyen fő problémák jelentek meg amelyeket szerintünk legfontosabb megemlíteni az eh, ESSA kedvezményezetjeivel kapcsolatban. Az első az az volt, hogy az ESSA jobban eh, koncentrált a befogadó növekedésre. Ez nagyon fontos, mivel a társadalmi befogadás és ezzel kapcsolatban a 20%-os részesedési arány, amelyet ezekre a kezdeményezésekre, intézkedésekre kell fordítani. Azt jelentette, hogy új részes, új kedvezményezettek jel, léphettek be, újfajta fellépések jelentettek meg, a, jelentek meg, amelyek a korábbiaktól igencsak eltértek. Nem csak oktatás, nem csak szolgáltatás, hanem a szociális befogadás, a társadalmi integrációval kapcsolatos mélyebbre ható intézkedések is megjelentek és új célcsoportok is részesedhettek, nem csak munkanélküliek, hanem a munkaerőpiactól nagyon-nagyon távol élő, hátrányos helyzetű csoportok, hajléktalanok, romák és más hátrányos helyzetű csoportok is támogatottakká, kedvezményezetteké tudtak válni. De nem csak személyek, hanem természetesen civil szervezetek és önkormányzatok is igénybe vehették a támogatást. És igénybe is veszik, és nagyon fontos szerepet tudnak játszani mindenben. És az nagyon fontos, hogy ezeket is, ezek, ez így is maradjon, mert nagyon nagyban megváltoztatta ez az új programozási időszak szakot. Azon kívül nagyon fontos változás volt annak az elfogadása vagy felismerése is, hogy a korábbiakhoz képest egyszerűsíteni kell az eljárásokat, de az eszának magának ez nem jelentett túlságosan nagy változást, hiszen a 2007 és 2013 közötti időszakban is már kísérleteztek bizonyos fokú egyszerűsített eljárásokkal, rendszerekkel és egyszerűsített költségelszámolásokkal. Az új programozási időszakban aztán ezt kiterjesztették a többi alapra is, és az ESA rendeletnek megfelelően a bizottságnak lehetősége volt arra, hogy új egyszerűsített költségelszámolási rendszereket vezessen be delegált aktusok segítségével. A kezelőhatóságok számára ez jó volt, hiszen a jogi biztonságot növelte, és ez azt jelentette végül is, hogy a hiba arány csökkentett, és az administratív költségek, illetve terhek is csökkentek a kedvezményezettek és a hatóságok részére is. Aztán, amit a kezdezményezetek aláhúztak pozitív dologként, az a kapacitásépítő rendelkezések voltak, hiszen a kezelő hatóságokat arra kérték, hogy az igényeket mérjék fel, és aztán azt a partnerségi megállapodások, illetve az operatív programok keretében meg is valósították. A társadalmi befogadási intézkedések szempontjából különösen fontos az, ezen kívül, hogy minél erősebb legyen a partnerség. Ezeket hallottuk a kedvezményezettektől. Amit pedig az interjúk során hallottunk, szintén megerősíti ezeket, illetve azokat a tanulmányokat, amelyeket az elmúlt években az Európai Bizottság és a Parlament készítetett el. A legnagyobb problémák a következő területeken vannak. Először is ugye az új kedvezményezettek, tehát az NGO-k és a különböző kis hatóságok, közösségek részére nehéz volt a bejutás, és ugyanakkor tudjuk, hogy ők azok, akik leginnovatívabban innovatívabban szokták tudni e, meghatározni, hogy mire van szükség, de nagyon nehéz megfelelni annak a sok szabálynak és követelménynek, ami létezik a területen. A projekt ciklusra vonatkozva a kérvényezési eljárás nehézkes volt, nem volt megfelelő a kommunikáció, azt illetően, hogy milyen lehetőségeik vannak ezeknek a közösségeknek, nem tudták, hogy milyen lehetőségeket lehet az ESZÁ-ból finanszírozni, és támogatást sem kaptak, tehát hogyha a, egy projektet szerették, szerettek volna támogatásra benyújtani, nagyon nehezen tudták kideríteni, hogy hogy hova forduljanak a kérdéseikkel, hogy a, a javaslatok előkészítésénél ki tud nekik segítséget nyújtani. Ez különösen azért volt így, mert nagyon különbözőek a szabályok, akár még hatóságok között is. Például a társadalmi befogadási célú intézkedéseket egy országon belül több testület is kezelheti, attól függően, hogy például foglalkoztatási vagy oktatási felelősségről van szó. Tehát a szabályok túlságosan bonyolultak voltak. Aztán nagyon rövidek voltak a határidők, általában két hónaposak a kérvényezési határidők, ami nagyon rövid, különösen akkor, hogyha új, innovatív, komplex projekteket szeretnének készíteni a pályázók és hatékony partnerségek kialakítására sem elegendőek a másik pedig az e-platformok, az elektronikus platformok kihasználása, ami elvileg a kedvezményezettek dolgát kellene, hogy megkönnyítse, de sajnos a gyakorlatban túl komplex és merev platformok ezek, amelyek eh, a az általános eszához tartozó tréning, oktatás és foglalkoztatási tevékenységeken alapulva készültek el, és ezért más típusú projektekre nem nagyon alkalmasak. Végül pedig egy olyan probléma is felmerült, hogy a kiválasztási eljárások túlságosan hosszúak és nem eléggé átláthatóak. Nagyon nehéz volt látni, hogy melyik projekteket választották ki, és hogy milyen okból, milyen indok milyen indokokkal. Ami a program, projektek végrehajtását illeti, a kedvezményezettek úgy nyilatkoztak, hogy túlságosan sok komplex jogosultsági szabály van, túlságosan sok dokumentumot kell a költségek igazolására benyújtani, ez egyrészt azért is van így, mert az Európai Uniós, a nemzeti, illetve a regionális és helyi szabályok sokszor átfedik egymást. A különböző jogosultsági szabályokat ezen kívül különbözőképpen értelmezték, különösen az új ESZA kedvezményezettek számára ez azért is volt nehéz, mert nekik nagyon kis mértékű az administratív kapacitású. Végül pedig a a költséggel kapcsolatos jogosultság és jelentéstételi követelmények is nagyon bonyolultak voltak, felesleges több szinten végzett ellenőrző, illetve audit folyamatok kell, kellett, hogy megalakuljanak, és ezért itt is nagyon nagy volt a jogbizonytalanság, bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy végül is milyen költségeket lehet majd visszaigényelni. Az adatgyűjtési kötelezettség is túlságosan nagy volt az jelentéstétel, illetve az archiválási következő kötelezettség úgy szintén, és a késedelmes kifizetések is problémát jelentettek. Ezen a képen látunk néhány százalékos arányt, a kérdőívekre adott válaszokból vontuk ezeket ki. A zöld oszlopok, illetve vonalak jelentik azt, hogy az új rendelet pozitívan kezelte az igényeket, a piros pedig azt, hogy nem. Látjuk tehát, hogy különösen a szabályozással kapcsolatos igényeknél nagy a piros, tehát ott nagyon nem felel meg, nem feleltek meg a szabályok, és az IT, tehát az elektronikus lehetőségeknél is nagyon nagy az elégedetlenség. Az, hogy az eszközök mennyire hasznosak, ezzel kapcsolatban a kedvezményezettek nagy része azt mondta, hogy legfontosabbnak, leghasznosabbnak az egyszerűsített költségelszámolással kapcsolatos delegált aktusokat ítélték. A tagállamok is bevezettek olyan kezdeményezéseket, intézkedéseket, amelyek a kedvezményezetteket támogatják, de ezek a kedvezményezettek szerint nem voltak igazán hatékonyak. A kedvezményezettek véleménye az, hogy az administratív terhek még mindig túlságosan nagy problémát jelentettek, tehát az új programozási időszakban is. Az ESA eh, programok eh, tagállamoknak még mindig nehéz volt új, innovatív projekteket befogadni, már pedig azok, amelyek, pontosan azok azok, amelyek az új társadalmi kihívásokat kisívásokra adnának választ. És hát a költségvetési csökkentések is nagy terhet jelentettek. Most az, hogy az Európai Uniós és nemzeti szinten történt fejlesztések milyen eredménnyel jártak, az ö, egyszerűbbek lettek a szabályozási struktúrák, egy kicsit világosabbak és nem túlságosan gyakran változóak lettek a szabályok, ö, az egyszerűsített költségelszámolást szélesebb körben használták, de még egyszer mondom, hogy az ö, ESZÁ-nál már ez korábban is megvolt, és a tár- viszont a társadalmi befogadás szempontjából nagyon fontos ezeknek az átgondolása, hiszen ezeknek a programoknak az eredménye nem merülhet ki csupán abban, hogy a résztvevők foglalkoztatása változott-e, vagy nem, mert nem csak ez jelentheti a társadalmi befogadás tényét, illetve fejlődését. Aztán a kapacitás építő képesség is pozitívnak mondható. A az igazgatási, igazgató hatóságok az auditorok szintjén is, valamint a kedvezményezettek szintjén is javult a helyzet, különösen az ESA Plus szempontjából, ami a különböző alapokat összefog, összefogja majd olvasztani, és olyan alapokat, amelyek különböző tra- tradíciókkal rendelkeznek, nagyon jó lesz majd, hogyha ezeket így össze lehet hangolni, és a gyakorlatok megasztása, valamint az egymástól való tanulás egy, egyre erősebb lesz. És hát az érdekeltek minél erősebb bevonás, és pont pozitív, itt ugyanígy gondolunk a civil társadalmakra és más társadalmi közösségekre, ugyanis ezek nagyon jó hatással lehetnek majd a különböző sikeres kezdeményezése kidolgozására, és olyan útmutatókat is ki tudnak ők dolgozni, amelyek szintén csak segíteni fogják majd a program gördülékenyebb lebonyolítását. Úgyhogy ezeket az érdekelteket a program kialakításának pillanatától, tehát minél korábban be kell majd vonni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szemek asszony. Most pedig Bozaitis úrnak adom meg a szót, aki a, a Policy Management Institute igazgatója. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és betekinthetünk, bemutathatom az Európai Parlamentnek azokat a tapasztalatokat, amelyekben felmértük, hogy az európai finanszírozás az érintett időszakban a gyermekszegénység ellen hogyan került felhasználásra az Európai Szociális Alap és az európai támogatás a rá, különösen rászorultak számára az, amit, amiről beszámolni szeretnék. Ha megengedik, akkor elmondanám, hogy mi is a gyermekszegénység, és hogyan mérjük az EU-ban, melyek a fő trendek, és melyek azok az intézkedések, amelyeket az EU és a tagállamok szintjén ezen akut probléma megoldására használunk. Aztán részletesen meg szeretném nézni, hogy az, e- az ESA mit ért el ebben a programozási időszakban, és aztán néhány javaslatot mondanék arra vonatkozóan, hogy a következő programozási időszakban hogyan lehet ezt még jobbá tenni. A gyermekszegétség önmagában több dimenzionális kérdés. Nagyon gyakran azt mondják, hogy ez csak azt jelenti, hogy nincs pénz, vagy nincsenek források, pedig eh, érinti a gyermek helyzetét különböző szempontok alapján is, a, a túlélés, a fejlődés lehetősége szempontjából, és éppen ezért világos, hogy az elmúlt időszakban a jogalapú megközelítés, amely tehát azt mondja, hogy megfelelő életszínvonalhoz joga van a gyereknek, hogy joga van ahhoz, hogy a leg, legfontosabb területeken ne szenvedjen hiányt, tehát táplálkozás, oktatás, lakás. Ezek azok a jogok, amelyek a, a gyermekjogi egyezményben és az Európai Parlament támogatásával, Európai Bizottság és a Tanács támogatásával elfogadott állásfoglalásokban is benne van. A kérdés tehát komplex, a jelenség komplex, de nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a kutatás azt mutatja, hogy a szülők monetáris felfogása a fő mozgatója ennek a többdimenziós gyermekszegénységnek, és azok a gyerekek, akik ilyen körülmények között élnek, nagyon gyakran a felnőttekhez hasonlóan um, anyagi szegénységben élnek. Ez tehát egy olyan ördögi kör, amely a gyermek szegénység és a generációk közti szegénység átadás körét jelenti. Ezt természetesen meg akarjuk törni. Éppen ezért a Egyértelmű, és látható az ábrából is az, hogy az Európai Unió milyen ö, mérései nem ideális képet mutatnak. A jelenlegi mutatók csak a, a háztartások szegénységét és a háztartásokban élő gyermekek számát mutatja. Tehát azt, hogy hány gyermeket érint a szociális kirekesztés veszélye. Az általános számokból látható, hogy több mint egy negyede a gyerekeknek az Európai Unióban, legalábbis ez 2016-os adat, a gyerekek egy negyedét érintette a, szoci- a társadalmi kirekesztés és szegénység veszélye. 8 millió gyereket jelent ez. A súlyos hiány, megfosztottság óriási veszélyt jelent, és a tagállamok között óriási eltérés ez, extrém eltérések is lehetnek. Az a grafikonból látják, bár lehet, hogy nem látják a feliratokat, de a kép azt mutatja, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázata micsoda. A piros szalagok mutatják az anyagi megfosztottság, az anyagi hiány szempontját, egyértelmű, hogy a gyerekek aránya a különböző háztartásokban az 1% alatti szinttől, mint Svédország, Luxemburg, egészen akár a gyermekek egy negyede, egy felélig is felszaladhat Bulgária, Románia, Görögország és Magyarország van a spektrum másik végén. a súlyos anyagi megfosztottságban élő gyerekek száma EU szinten, mint hogyha csökkenne az Európai Uniós szinten, de a tagállami szintet vizsgálva legalább tíz olyan tagállam van, ahol a tényleges számok és az arány növekedett. Mi tehát az Európai Unió politikai felelőssége e problémában? Nem csökken a felelősség, eh, és néhány tagállamban rendkívül akut a probléma. Egyértelmű és széles körű konszenzus van az EU szintjén arra, hogy az úgynevezett beruházás felfogással kell ezt az ördögi kört megtörni. Átfogó módon van szükség mind a gyerekekre, mind a szülőkre irányulóan a beruházásokra. A programozási időszak elején az ajánlásokban ezt határoztuk meg. Támos tanácsi következtetés és parlamenti állásfoglalás is kifejezte ezt. Az általános széles konszenzus tehát megvan, de hogyha a nemzeti stratégiai kereteket, az európai szemeszter programját nézzük, akkor azt látjuk, hogy a szegénységen egyre nagyobb a hangsúly, de a gyermekszegénység ellen már nem ilyen jelentős a fellépés. A nemzeti programok már elemzik a gyermekszegénység problémáját is, de például az országspecifikus ajánlások 2014-től nulláig való csökkenést mutatnak a politikai fókusz terén. Ez azt jelenti tehát, hogy ez a fajta politikai összpontosítás igen gyenge és egyre gyengébb a tagállamokban és EU szinten. Természetesen vannak kivételek, de a végrehajtás, az alapok, a kondicionalitás egyéb intézkedések ebben a programozási időszakban már a társadalmi kirekesztésre összpontosítanak. Látható már, de még mindig nem sikerül megfelelően a gyermekszegénység kockázatára, és a gyermekek a, az anyagi szükségletekben megfosztott anyagi gyermekek helyzetére összpontosítani. A tanulmányunk arra próbált összpontosítani, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek közvetlenül a gyermekekre irányulhatnak, és amelyek az Európai Parlament kezdeményezésével összhangban az Európai Gyermekgarancia erősítésével hogyan lehet a meglévő alapokból olyan területekre investálni, beruházni, amelyek közvetlenül a gyerekek számára jelentenek előnyt. Van a FEAD esetében az élelem és a materiális támogatás, a társadalmi kirekesztés elleni támogatás, a szociális alap esetében pedig különböző intézkedések vannak, például a minőségi gyermekellátás, elsősorban a, geogra- a földrajzi értelemben koncentrált területeken van nagy igény ez iránt. Azt kell biztosítani, hogy elérhető és befogadó oktatási lehetőség álljon a gyerekek rendelkezésére a és vannak olyan intézkedések is, ahol a tagállami intézkedések a szociális lakatást segítik, megnézik a háztartások összetételét, és elsősorban és prioritást adnak a, a, a gyermekkel rendelkező háztartások számára. Ezek tehát azok az intézkedések, amelyek láthatóbbak alacsonyabb szinten, a projekt szintjén, a beavatkozások szintjén, de ha megnézzük a, az összképet, azt, hogy a tagállamok hogyan használják fel az EU forrásokat a gyermekszegénység problémájának megoldására ebben a programozási időszakban, akkor a kép nem világos. Persze, az ESA um, eszából 8 milliárdot költenek, de bocsánat, az, egy, az egyharmad, e egyharmadát például a, a gyerekszegénységre irányítják, de ebből 8 milliárd a, az iskolából való korai kimaradás ellen használják fel. A fead például nem lehet a jelenlegi adatokat felhasználni. A következő ábra majd azt fogjuk látni, hogy a FEAD esetében a támogatás aránya amit a gyermekekre, a gyermekekre irányuló támogatás aránya mekkora, és az, az RDF esetében is egyértelműen látszik, hogy elsősorban oktatás ösztönzésre és a kisgyermekkori oktatás javítására fordítják. A kutatások szerint is Ez egy rendkívül fontos terület. Ahhoz, ha meg akarjuk az ördögi kört törni. Mi az általános kép? A feld esetében azt látjuk, hogy mintegy 11 millió gyereket lehet elérni élelmiszer támogatással, sokkal kevesebb kap már materiális támogatást, és még kevesebben részes vagy élvezik a társadalmi befogadásra irányuló támogatást. A, ez a fajta segély, támogatás már igen korai szakaszban azonban jelzi a hatékonyságát. A szociális alap esetében, ahogy mondtam, az általános kép sokkal kevésbé pontos a tagállamok aktívan ráfordításokat eszközölnek a gyermekszegénység ellen, különösen a kisgyermekkori oktatás és az iskolából való kimaradás. Az a két terület, ahol ráfordítások vannak. Ez utóbbi ellen vagy a gyermekgondozás, gyermekellátás intézményesítése. A kép azonban, mint mondtam, nem pontos. Konkrét intézkedésekről tudunk, amikor nemzeti keretek eh, belül történik egy-egy tagországban a beruházás, a ráfordítás, eh, a nemzeti stratégia keretén belül tudják a szociális alapforrásait hatékonyan felhasználni, mint például Lengyelországban, ami a, a kisgyermekkori képzést javította lényeges mértékben, különösen a vidéki területeken. Nos, az általános kép alapján most térjünk át a következtetésekre és az ajánlásokra. A, kö- a következő finanszírozási időszak kapcsán megvizsgáltuk, és egyértelmű, hogy nagyon fontos kihívást jelent a gyermekszegénység problémáinak láthatósága. Nagyon fontos, hogy a felmerülő lehetőségeket ennek érdekében kihasználjuk. Melyek ezek? Például a tagállamok számára lehetővé kell tenni azt, hogy a nemzeti stratégiai szakpolitikai keretek között a társadalmi befogadás és szegénység csökkentésében, csak erre irányuló programokban külön kiemelten figyelhessenek a gyermekszegénységre. Támogatni kell a tagállamokat az ilyen nemzeti szakpolitikai keretek megalkotásában. Nagyon fontos ez a gyermekszegénység elleni küzdelemben a tagállamok szintjén, különösen azokban a tagállamokban, ahol akut a helyzet. Ha visszaemlékeznek a statisztikákra, az első ábrám. Egy további fontos lehetőség ezekre a tagállamokra vonatkoztatva, hogy konkrét célokat határozzanak meg a gyermekszegénység egy-egy területére vonatkozóan a mérések alapján. Másik lehetőség lenne, és megint azokra a tagállamokra gondolunk elsősorban, ahol akut a gyermekszegénység helyzete, hogy a, az ESA plusz egy konkrét arányát csak a gyermekek szegénysége elleni harcra irányítsák, a nemzeti stratégiai kereteken belül lehetne ezeket a területeket meghatálni. Azok a tagállamok, amelyek sikeresek voltak a, ebben a programozási időszakban, finanszírozási időszakban ezt a fajta program alapú felfogással. Először meghatározták a problémát, és a, a területeket vizsgálták, és az egyes területeken próbálták a szegénység sújtotta gyermekeket elérni, helyzetükön javítani. De vannak más végrehajtási lehetőségek is egyéb kategóriákban a beavatkozás, a, a közös kimeneti mutatóknak az alkalmazása például a, egy, olyan, egy ilyen mutató az, hogy hány 18 év alatti gyermek érintett a gyermekszegénységben. Ez, a, ezeknek a bevezetése azt jelenteni, hogy nem nőnének az administratív terhek, de mégis sokkal jobb képet kaphatnánk arról, hogy az Európai Uniós ráfordításokat hogyan használják fel a gyermekszegénység ellen. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm én is. Ez valóban egy olyan kérdés, amely fontos, nagyon fontos a szakbizottság számára a gyermekszegénység. Végül pedig Kájmá asszonynak adom meg a szót, aki szintén érdekes kérdésről beszél, mégpedig a transnacionalitásról. Thank you very much for the invitation. Szép jó napot kívánok mindenkinek, mindenki. köszönöm a meghívást. Itt most néhány gyakorlati példáról lesz szó. A transnacionális platform, munkájából hozom példákat. Az első pont, amelyre rátérnék és kapcsolódnék az előttem szólókhoz, az a partnerség. Manuel meg beszélt arról, hogy mennyire fontos a fenntartás és az erősítése a partnerségnek a következő programozási időszakban. A partnerség szükséges ahhoz, hogy a komplex kívásokkal szembe tudjunk nézni, a partnerség megkönnyíti a tanulási folyamatokat, és itt a közigazgatás, az igazgatóhatóságok, az érdekelt felek, civil szervezetek, egyéb partnereknek az összehozása történik, és lehet segíteni a kölcsönös tanulást. Két sikeres példát szeretnék bemutatni a végrehajtáson a partnerség elvéről, az ESF Transnational Platform gyakorlatából. Az első az egy flamand példa, a flamand régió a programozási időszak alatt a fontos szempontokat alkalmaztak a végrehajtás során. Ők az érintett felekkel megvitatták azt, hogy mire van szükség, a flamand munkaerőpiacon mire van szükség, és a konkrét fellépések hogyan lehetnének integrálhatóak az operatív programba. És az operatív programok végrehajtását is kiértékelték, konzultációkat tartottak, tehát még mielőtt itt pályázati felhívás írtak volna ki, már előtte bevonták a szeretett feleket és konzultáltak. Az irányító hatóságok és látogatásokat szerveztek, hogy folyamatosan felkereshetők legyenek a projektek, és itt valóban helyi szinten a partnerségre épült ez a megközelítés. És amit igazán releváns példa lehet még, az egy polgár példa, ott nagyon komoly előrelépésre került sajt az elmúlt években a intézményi szinten, például a gyermekszegénység tekintetében is érdekes lehet ez. A Nemzeti Gyermekügyi Hálózat volt itt az érintett fél, amelyet bevontak a Monitorozó Bizottságba, és ez azt jelentette, hogy intézményesítették a konkrét célokat a partnerségi megállapodás keretein belül, és megfelelő forrásokat különítettek el a releváns civil szervezetek építésére. Ez pedig azt mutatja, hogy ha jól hozzák létre és hagyják végre a partnerségeket, akkor valóban eredményesek lehetnek a kapacitásépítésben, és akár a közigazgatás, akár más érintett felek tekintetében. Aztán a második pont, amire szeretnék rátérni, az a gyermekszegénységet illeti, illetve tágabb értelemben a szegénység elleni küzdelmet, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet eh, említeném. Proszátis úr beszélt arról, hogy a jelenlegi programozási időszakban a gyerekek nem jelennek meg konkrét célként az eszában. Ez valóban egy elmulasztott lehetőség, eh, hiszen egyébként feltett volna használni az ESZA forrásokat a gyermekszegénység elleni küzdelemben, és az új bizottsági javaslat, az ESA Plus már konkrétan említést tesz a gyermekekről, mint célcsoportról de még ennél is tovább fogunk lépni. Van még egy olyan vetület, ami véleményem szerint nagyon fontos. És ez egy általánosabban érinti azt, hogy az ESA hogyan ragadja meg ezt a jelenlegi programozási időszakot, hogy felépjen a szegénység és a társadalmi keresztés ellen. Ha most megnézzük, hogy 20%-ot különítettünk el ugye erre a célra a jelen programozási időszakban akkor azt látjuk, hogy és ezt a 20-25%-ra emelnénk, ebből 16%-ot a munkaerőpiac integrációra fordítjuk, és úgy véljük, hogy az új ESA plusz a szegénység elleni küzdelmet konkrétan említi, mint célt, és a foglalkoztatástól külön választja, és konkrétan a gyermekek szegénységét is említi, és a gyermekek is külön célcsoportot képezne. Ezt úgy gondoljuk, hogy a következő programozási időszakban az akkori 25%-nak már nagyobb arányát tudja majd ilyen típusú intézkedésekre eh, fordítani, tehát a gyermekek, illetve az idősekre, tehát akik nem keresőképes korúak, vagy keresőképesek számukra lehet majd forrásokat nagyobb mértékben felhasználni, és ezen kívül pedig a társadalmi befogadás és a szegénység ellen küzdelem is ketté válna. Nem csak a tagállamokban, hanem nem csak azon tagállamokban, ahol már ex ante feltételekkel foglalkoznak, valósul ez meg, hanem a jövőben az lenne az ajánlás, a KSK rendelet tervezetben, legalábbis az a javaslat szülne, hogy valamennyi tagállamban dolgozzanak ki olyan stratégiákat, amelyek nem csak a szegénység ellen küzdelmet, vagy a gyerek meg szegénység elleni küzdelmet támogatja, hanem külön stratégia foglalkozzon a társadalmi befogadással is. Aztán a közgazdatási kapacitásukról is szó esett több előadó, említette ezt Andor professzor úr is. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a közigazgatási kapacitások, az irányító hatóságok, a közigazgatási szintek megerősítése kulcsfontosságú a végrehajtás eredményességének szempontjából, és szeretném felhívni a figyelmet itt az Európai Parlamentben, hogy, hogy a jelenlegi célkitűzés is az arra vonatkozóan, hogy növeljük a kapacitásokat a közigazgatásban, illetve az hatóságoknál, az jelenleg már nem jelenik meg az ESZA pluszban, mint konkrétan megfogalmazott cél, hanem közigazgatási reformként jelenik majd meg a struktúrális alapok egy másik programjában, ez nem a foglalkoztatás ügyi főigazgatósághoz tartozó program, tehát ugyanakkor látszik, hogy erre külön figyelem fordítódik, hogy a különböző eszközök eh, hogyan tudnának jól párhuzamosan működni, hogyan lehet szinergiákat teremteni hiszen az ESA plusz bizonyos céljainak elérése tekintetében fontos lehet a kapacitásépítés, de ugyanakkor ezt egy másik eszköz fogja uh, majd konkrétan segíteni. Fontos az oktatás, képzés uh, támogatása, illetve a szociális biztonsági rendszerek uh, modernizálása. Mindez fogja az ezt a plusz uh, reform szélkötözését megvalósítani. Köszönjük szépen, ez rendkívül érdekes volt. Köszönet életi valamennyi előadót. Sajnos mindig azt kellett kérnünk, hogy zárják le megfelelő időn belül az előadásaikat, hiszen szűkösen miért az időnk, de nagyon érdekes dolgokat hallhatunk. Nekem pedig most két kérdésem lenne. Nagyon érdekelne az önök véleménye két témával kapcsolatban. Egyfelől a források felhasználása az abszorpció, különösen a fiatalkori munkanélkülösök tekintetében. Ez ugye az egyik kiemelt területünk, de a számos tagállamban nagyon nehéz a megfelelő forrásokat előteremteni, hogy valóban hatékonyan fel tudjanak lépni az ifjúsági munkanegasság ellen, és ezért jött ugye létre az előfinanszírozási opció. Ott, ahol társfinanszírozásra nem volt szükség, ott volt erre lehetőség, ezzel gyakorlatilag szinte megszűnik majd ezzel a finanszírozás, de kérdés, hogy eddig ez milyen eredménnyel szolgált a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelemben. Tudjuk, hogy azon tagállamokban, ahol nagyon magas a fiatalok körében a munkanélkülök szem, pontosan azok a tagállamok, amelyek a likviditás terén is nagyobb kihívásokkal küzdenek. És akkor még egy dolog. a leginkább rászorulók, személyeket támogató alap esetében azt gondolom egyetértünk, hogy eznek az alapnak az erőteljesebb integrációja nagyon is üdvözlendő, és fontos, hogy pénzügyi támogatást nyújtsunk, de ugyanakkor a munkaerőpiacon intervenciós lépésekre is szükség van, de Ugyanakkor többször elhangzott az is, hogy nagy a veszély annak, hogy esetleg felhigulnak ezek az intézkedések. Aztán a szélsőséges szegénység, a mély szegénység, ez számos tagállamban megjelenik, ezt is hallhattuk már a kollégáktól. Ezért szükség van a féld alapra, erre az alapra, továbbiakban is, de hogyan lehetne az ördögi kört megtörni, a szegénység ördögi körét hogyan lehetne megtörni, hiszen mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kitörjön a, a szegénységből. Hát most uh, itt körbenézek, és uh, köszönöm, hogy ha hozzászólnak. Nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e valaki, aki szót kér, vagy valakinek van esetleg kérdése, meg akkor viszont az előadóki a szó először is Andor úr é. Néhány megjegyzéssel kezdem akkor, és biztos vagyok benne, hogy kollégáim majd kiegészítik ezeket. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel kapcsolatban úgy van ennek a finanszírozása, hogy ezt össze kell kötni a makrogazdasági helyzettel. Nagyon fontos megértenünk, hogy az ifjúsági foglalkoztatás nagyon erősen reagál az üzleti ciklusra. És az ifjúsági munkanélküliség akkor növekszik, hogyha a gazdaság hanyatlik, ugyanak, és ugyanakkor a tagállam egyre az átlagos időkhöz képest nagyobb pénzügyi problémákkal, gazdasági problémákkal küzdődik, küzd, küzdködik, és ezért vezettük be 2015-ben az adott társfinanszírozási rendelkezéseket. Tehát, hogy most ez, az, ez, ez a pluszon belül van vagy kívül, az nem annyira fontos, véleményem szerint, hanem az a fontos, hogy ezekre, ezeknek a ciklusoknak a tudatában legyünk, és az ilyesfajta EU-ból érkező gazdasági beavatkozásoknak az igénye akkor nő meg, amikor a tagállamban a fiskális mozgástér csökken. Úgyhogy ezt kell mindenképpen figyelembe vennünk. Aztán a feáddal kapcsolatban a leginkább rászorulókat támogató alappal kapcsolatban, és hogy hogy tudjuk megtörni az ördögi kört, hát ez sokkal bonyolultabb kérdés. Elősz, elsősorban a megelőzésre kellene koncentrálnunk. Például a hajléktalanság ügyének kezelésére. Sokkal könnyebb ugyanis a hajléktalanság megelőzése, mint a hajléktalanság hajléktalanság helyzetének romlásának kezelése. És ugye láttuk, hogy például az Egyesült Királyságban nagyon jól kezelték a hajléktalanok helyzetét, de most a válságban megint csak romlott a helyzet, és ehhez hozzájárultak az EU-n belüli migránsok is, és a felelősség kérdése sem elég világos, hiszen nem biztos, hogy állami vagy önkormányzati szinten kell ezt kezelni, és már ennek a nem tisztázása is emeli a költségeket. A romákról szóló kérdés, különösen Kelet-Európában és a Balkánon égető, az a kérdés, hogy az anyagi nélkülözés koncentrációját megengedjük-e ilyen mértékekben nőni. Ugye 2010-ben, 11-ben Vivian Redding és magam voltunk felelősek a romák befogadásáért folytatott programokért, és egyrészt nagyon fontos az Európai Unió részvétele és politikai útmutatása, de a finanszírozás is. Hiszen az államok soha, soha nem fognak ehhez megfelelő mértékben hozzájárulni. Elnök, köszönöm szépen. Számekasszony, és esetleg szeretne néhány záró megjegyzést tenni. Köszönöm szépen, igen. Egyrészt egyetértek Andor kollégával. Az ifjúsággal kapcsolatban a gazdasági ciklusok és a válságon kívül, ami természetesen nagyon nagy hatással van az ifjúsági foglalkoztatásra, még van egy kérdés a munkaerőpiaci szabályozás, illetve a munkaerőpiaci politikák is nagyban hozzájárulnak a megfelelő át, átalakulás kialakításához. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az egymástól való kölcsönös tanuláson nyilatkozabb lenne, legyen, hogy a különböző helyzetekben könnyebben tudjunk mozdulni. Például a korai iskola elhagyás is nagyon nagy probléma, az legtöbb országban azt látjuk, hogy az oktatásban, foglalkoztatásban, képzésben nem résztvevők olyan eh, magas arányban szerepelnek, és eh, ezek gyakran nem is keresnek munkát, ezek a fiatalok. Aztán a nemi különbségek is fontosak itt, az, hogy a gyermek megőrzés, a gyermekintézmények fejlesztés is megfelelő legyen. Az előfinanszírozás kérdése az kapcsolódik a válsághoz, a gazdasági válsághoz, illetve a különböző gazdasági nehézségekhez, ebben Andor úrnak igaza van. A FEAD alapot én nem ismerem elég behatóan, de az biztos, hogy a leginkább rászoruló csoportokra nézve helyi szinten új, más formákat, eszközöket kell találnunk, akár élelmiszer, akár lakáslakatási támogatás, de akár képzés, munkahelykereséssel kapcsolatos oktatás szintjén is. Úgyhogy ez is jó ötlet. Az is igaz, hogy különböző alapokból lehet ezt megvalósítani, tehát nem lesz könnyű homogén módon kezelni majd ezt, nem lesz könnyű megvalósítani azt, hogy a kezdeményez, kedvezményezettek többféle ö, támogatást is igénybe tudjanak majd venni. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Brézáit is úr. Én nagyon röviden ahhoz a fő vonalhoz csatlakoznék, amely a tanulmányokból is kiderül, ezeket a szolgáltatásokat úgy tudjuk integrálni, hogy a területi perspektívát fejlesztjük, és az integrált területi beruházást aktiváljuk, illetve támogatjuk. Tehát például az gyermekszegénység kérdésében is ezt tettük, és aztán nem csak a FEAT, hanem az ESA pluszból is koordináltan területi alapú felfogással próbáltuk támogatni ezeket a csoportokat. Köszönöm szépen, Kájmi asszony! A feáddal kapcsolatban nagyon fontos, hogy legyenek specifikus célkitűzések és célhoz kötött összegek, amelyek az élelmiszer támogatást, illetve az anyagi nélkülözés megszüntetését támogat támogatják. Ugyanakkor idővel aztán az egyszerű élelmiszer segélytől el kell mozdulnunk, tovább kell lépnünk a megelőző politikák felé. Hiszen természetesen az élelmiszer eh, biztosítása eh, sokakat meg tud védeni a szegénységtől, illetve az akut helyzettől, de nem tesszük lehetővé magának, a személynek azt, hogy változtasson a helyzetén. Nagyon megdöbbentő volt látni, hogy ebben a eh, ciklusban nagyon kevés volt azon tagállamok száma, amelyek a két operációs programot, a jelenlegi feáld alatt elérhető támogatást kombinálták. Már pedig az lett volna igazán hatékony, hogyha a, az anyagi támogatást a szociális befogadással kapcsolatos intézkedésekkel kombinálják. Köszönjük szépen a bizottságnak a részvételt. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes eszmecsere volt. Köszönjük a tolmácsoknak mindig szívesen köszönjük meg a munkájukat. A következő ülésünk szeptember 6-án 9 órakor kezdődik. Nem? Épp most mondják, hogy 10 órára, 10 óra 30-ra módosítottuk a, a kezdést, úgyhogy akkor találkozunk. Mindenkinek addig kellemes időt kívánok.